szerint hat állásfoglalási módosításról kell most gyorsan szavaznunk. Az egyik a homoszexualitással kapcsolatos. Valamennyi eddig ebben a témában a kiadott állásfoglalásunkat összefoglalja a kompromisszumos javaslat. Ki támogatja ezt? Ki ellenzi? Tartózkodás? Ezzel akkor ezt elfogadtuk. Most a nyolcas bekezdésről ki támogatja. Ki van ellene? Ezt ellenőrizzük. Újra megnyitom a szavazást, kérem szavazzanak a szavazógép segítségével a nyolcas bekezdésről. Ha mindenki szavazott, akkor lezárom a szavazást. képernyő még a hatos olvasható, de az elnök a nyolcasról rendelt el a szabadást. 60. Igen, most mondja az elnök is, hogy a nyolcas bekezdésről van szó. Elfogadtuk 37-21 arányban. Az F parambulon bekezdésről szavazunk ki, támogatja. Ki van ellene? Tartózkodás ezt is, is így az egész szöveget elfogadtuk. Most az egész állásfoglalási indítványról név szerint, vagyis géppel szavazunk, megnyitom a szavazást. Ha mindenki szavazott, akkor lezárom a szavazást. 65 a szavazatból 60 igen, 3 nem, ketten tartózkodtak, nagy többséggel elfogadtuk. Most hét további Azerbajdzsánnal kapcsolatos állásfoglalás indítványról fogunk szavazni a szólásszabadság kapcsán. Először az EFT frakció javaslatáról szavazunk. Ki támogatja? Ki van ellene? Tartózkodás. Elutasítottuk azt. A közös állásfoglalásról szavazunk. Hat frakció nyújtotta be Először ezen belül a hetes bekezdésről kell szavaznunk. André Kienelszenek van azonban egy szóbeli módosítója ehhez. Parancsoljon, asszonyom. Elnök úr, a néppárt nevében a következő szóbeli módosítót javaslom a hetes bekezdéssel kapcsolatban. Azt ugyanis, hogy helyettesítsük az urges the Azerbaijani authorities kifejezést az Azerbaijani hatóságok azonnali felkérésével a képviselőasszony felolvassa az egész bekezdést, de aztán végül is ezt hagyta. Van-e a szóbeli módosítóval kapcsolatban bárkinek megjegyzése? Nincs, akkor szavazunk a hetesről. Az eredeti szöveg ezzel a kiegészítéssel kitámogatja ellene tartózkodás. Ezt elfogadtuk akkor, és most az egész állásfoglalásról szavazunk, ki támogatja azt, ki ellenzi azt, tartózkodás. Ezzel akkor ezt is elfogadtuk. Végére értünk a szavazásnak, közlöm önökkel, hogy egy ö, lengyel állampolgár kérésére ki lengyel képviselő menteségének felmentésé ügyében egy ügyvédet bízott meg. Ezt az ügyet a jogi bizottság hatáskörébe utalom. A 43